Good afternoon, dear colleagues. Let's start. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük el az ülést. Kezdjük el a, kezdjük el a munkánkat. A napi rendünkön nagyon sok pont van, és a legfontosabb feladataink például a széndiokszid, ez a dioxinnal um, kapcsolatos petícióhoz fűződik, amelyet a biztos úr Tajáni úr jelenlétében fogunk megtárgyalni. Aztán a fókavadászat, kanadai fókavadászattal kapcsolatos petíció a másik, valamint egy francia községhez közeli hulladéklerakó aztán a Spanyolország témája is felmerül a jezelok hitel kapcsán, aztán Málta, lesz egy hajógyár által okozott szennyezés, valamint az atomenergiával kapcsolatos petíció, és arra is emlékeztetek mindenkit, hogy holnap délután a palagáz feltárásával és kitermelésével kapcsolatban tartunk egy kis szemináriumot. Remélem a napirendet elfogadottnak vehettem, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt most meg is teszem. Elnézést kell, hogy kérjek önöktől, mert van néhány módosítás a hetes napi rendi ponttal kapcsolatban. Ezt a pontot a következő ülésünkre fogjuk um, elhalasztani. Novemberben beszélünk erről, a petíció benyújtója kérte ugyanis ezt. A 9-es pontot viszont a 8-as előtt tárgyaljuk, tehát gyakorlatilag a 7-esnek a helyén. Mindenki tájékoztatok arról, hogy az írásban benyújtott petíciók 4-es, 5-ös, 6-os, 11-es számú petíciók, tehát ezeknek a benyújtói itt lesznek a körünkben. Ugyanúgy, ahogy ugye ezt minden ülésnél meg szoktuk tenni, kiosztottuk már az elnökség által elkészített információs kiadványt a múlt héten, eljutattuk ezt mindenkihez, tájékoztatok mindenkit arról, hogy nem kaptunk semmiféle megjegyzést. A jegyzőkönyveket elfogadottnak veszem, nem tudom, hogy Bagó úr szót kére. Azt olvastam az elnökök feljegyzéseiben, hogy van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy az egyik petíciót nyissuk meg újra. Ez a 1266-os per 11-es petíció. Szerintem ezt a petíciót már két héttel ezelőtt megbeszéltük, és akkor úgy döntöttünk, hogy le fogjuk zárni. Ha jól tudom, akkor, hogyha lezárunk egy petíciót, akkor csak akkor lehet újra megnyitni, hogyha új tényekre derül fény. És úgy tudom, hogy az egyetlen tény, amelyet amelyről mi tudomást szereztünk, egy vád. Két képviselőt érint ez a vád. Hogyha erről van szó, csupán ennyiről, akkor én ellenzem ennek a petíciónak a megnyitását, ez le, újra megnyitását, ez lehetetlen. Tehát csak egy ilyen vád miatt nem lehet újra megnyitni egy petíciót, elnök asszony. Mi nem vagyunk bíróság, nem járhatunk így el, tehát az ilyen gyakorlatokat nem tudom elfogadni. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát talán meg kellene próbálni tisztázni ezt a pontot, amire a kollégám utalt. Engem meglepett az a tény, hogy ugye szerepel itt egy javaslat, hogy nyissunk meg újra egy olyan kérdést, amelyet, amelyről mi úgy tudtuk, hogy ez lezárt volt, és véglegesen lezártnak ismertük. Ahogy a kollégám is felhívta rá a figyelmet, nincsen semmilyen érv amellett, hogy ezt a kérdést miért nyissuk meg újra. tulajdonképpen elfogadhatatlan és nagyon rossz magatartás ez a petíció benyújtója részéről. Ájúzó asszonyra is rám utalt, ami Ájúzó asszonyt illeti, már az elejétől kezdve, az első pillanattól kezdve vissza kellett volna utasítanunk egy olyan petíciót, amely megkérdőjelezi a nagyon részletes, nagyon megalapozott választ. És ezt még jogi vélemény is alátámasztja az ilyenfajta magatartás egyáltalán nem semleges. Van egy fénykép is, ugye, amelyen a Európa tulajdonosával együtt látszik ő, de erre a fényképre alapoz. Itt van a kezemben, nézzék meg a negyedik oldalt. Hát itt egy sokkal barátságosabb fénykép látható a negyedik oldalon, hogyha mondhatom ezt, ahol Ajúzó asszony is szerepel, hát senkinek soha nem jutna eszébe, még nekem se, hogy egy ilyen fénykép alapján, hogy itt több van az érintettek között. Tehát azért ez egy kicsit túlzás, ez a magatartás, és szerintem elvethetjük a kérdés útbeli megnyitására vonatkozó javaslatot. Én a Kanári-szigetek kormányának 90 2007-től, nem is tudom, 14 vagy 15 évig voltam tagja, és a mezőgazdaság és halászati kérdésekért voltam felelős. Hát most, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy én nem tudok objektív magatartást tanúsítani ezért, hát nem tudom, több millió személy ellátogatott ebbe az érintett parkba, még a petíció benyújtója is ellátogatott ebbe a parkba, amiről szó van, és mindenki tudja, hogy nem voltam érintett ebben lehet, hogy a petíció benyújtójának esetleg volt valami érintettsége, de mindegy, hogyha megnézzük azokat az érveket, amelyeket itt felsoroltak, hogy egyoldalú döntés született, anélkül, hogy bárki megvédte volna az állatok érdekeit, hát többen, Martinez úr, Ókön kolléga, Ajúzó asszony is, és én is felléptünk, és semmi fajta más szakértő bálnákkal kapcsolatban nem tudott véleményt adni, nem tudtak eljönni az ülésünkre. Úgy tűnt, azt mondták, hogy az egyetlen, tehát a rendelkezésre álló szakértőket próbálták megkeresni, több szakértő nem volt, a helyzet nagyon világos, minden érvet felsoroltak pro és kontra, és még annak idején a a holland bíróság az ítéletében minden pontot elfogad, nem is alapoztuk a saját döntésünket, tehát éppen ezért gondolom, hogy nincsen itt lehetőség arra, hogy megnyissuk ezt a petíciót. Azt javaslom, hogy a koordinátori ülésen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert nagyon kellemetlen, hogyha ilyen kis konfliktusokat most itt próbálunk elrendezni a különböző nézőpontok között. Ezt majd később megbeszélhetjük a koordinátorok ülésén, hogyha azt akarják, hogy két képviselő döntsön arról, hogy mi történik, vagy más munkamódszert szeretnének, akkor legyenek szívesek ezt a kérdést a koordinátori ülésre vinni, és most pedig a napi rendel foglalkozzunk. Ajúzó asszony, mondja az elnök asszony. Megadom a szót. Muchas gracias, presidenta. Eh, no, no voy a añadir más a lo que ya Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak hadd tegyek hozzá egy-két dolgot ahhoz, amit az előbb elhangzott. Nem Én is itt voltam, amikor a filmet vetítették, és a park tulajdonosa is ott volt. És a fénykép is akkor készült. Egy valamit szeretnék csak mondani, hogyha ez az érv e, ezt az érvet próbálja felhasználni arra, hogy igaza van, és ez az egyetlen érve, hát akkor ebből látszik, hogy nincs igaza. És gyakorlatilag semmilyen olyan jelentés vagy vélemény nincs, ami azt támasztotta volna alá, hogy ezt a bálnát vissza kellene vinni, ezt a gyilkos bálnát vissza kellene vinni a tengerbe. Volt egy másik kísérlet, ugye, amikor két millió eurót fordítottak arra, hogy visszavigyék ezeket az állatokat az élőhelyükre. Következő hozzászólás, köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem értek egyet Oken asszonynal azzal kapcsolatban, hogy ezt a koordinátori tárgyaljuk meg. Hát el kell döntenünk, most itt kell döntést hoznunk itt a szakbizottsági ülésen, mert hogyha a koordinátorok ülésére utaljuk a kérdést, akkor ők több alkalommal fognak ezzel foglalkozni, és sokáig tart majd ennek az eldöntése. Ami biztos, az az, hogy ezt lezártuk a szakbizottságban, ezt a kérdést, és kész, és én ugyanezt támogatom, hogy zár, tartsuk lezárva. A harmadik dolog, amit mondani akarok, az pedig a következő. Szeretném tudni a bizottság titkárságától a következőket. Miért született ez a döntés, hogy újra megnyitunk egy ilyen ügyet, amikor ilyen kétes megjegyzéseket, vagy kétes vádakat tett valaki, vagy fogalmazott meg valaki. Most, hogyha egy petíció benyújtója, akkor utólag ilyen kétes vádakkal hozzánk fordul, mert nem tetszett neki a szavazás eredménye, vagy nem tetszik neki az, hogy mi hogyan bántunk az ügyel, akkor újra és újra meg fogjuk nyitni ezeket a kérdéseket. Hát nem tudom. Elnök asszony, zárásként hadd mondjam el, hogy mi független módon hozzuk meg a döntéseinket, a mi szakbizottságunk meghozta ezt a döntést, és pont. Elnök asszony mondja a következő hozzászóló. Én azt gondolom, hogy most amit a titkárság megtett, a következő volt. Kaptak egy petíciót, tehát nyilván nem a titkárság hozza meg azt a döntést, hogy egy petíciót újra megnyitunk vagy sem. A titkárság csak az eljárás lehetséges módját javasolja. Nem a koordinátorok ülésére viszi ezt a kérdést. Most az, hogy a koordinátoroknak adjuk ezt a témát döntésre vagy se, hát mi már eldöntöttük. Mi már elmondtuk a véleményünket, azt mondtuk, hogy nincs értelme ezt újra megnyitni. Egy másik dolog, elnök asszony, amit figyelembe kellett volna vennünk, vagy figyelembe kell vennünk amennyiben a titkárságnak megvan hozzá mondjuk a jogi szaktudása, hogy egy petíciót elutasítson, és mondjuk gondoljunk erre az esetre, semmifajta új tényről nem szerzünk tudomást, semmifajta új információ nem érkezik ide, nincsenek további részletek, amiket megkapnánk. Tehát itt most tulajdonképpen csak vádaskodásokról van szó, amelyek kollégákat érintenek itt a parlamentben, és ők úgy gondolják, hogy ezek nem megalapozottak. Hát egész egyszerűen most csak azért, mert valaki egy bizonyos pozícióban dolgozott a múltban, attól még szigorúan és alaposan megvizsgálhat egy kérdést. Több különböző frakció elmondta itt a véleményét, mi nem vagyunk ugyanannak a frakciónak a tagjai, mint a Józó asszony, stb. De hát attól függetlenül itt elmondtuk a véleményünket, egy valamit nem lehet. Ez pedig az, hogy bármifajta vádat előhúzunk, hogy hát ez az ember 15 évvel ezelőtt ezt és azt csinálta. Ez nem számít. A szakbizottság alaposan megvizsgálta a kérdést, meghozta a döntését, és pont. Tehát úgy gondolom, hogy a titkárság talán reagálhatott volna úgy, hogy azt mondja, hogy nincs értelme ezt a kérdést újra megnyitni. Ilyen és ilyen okok miatt, és ezért ne foglalkozzunk ezzel még egyszer. Elnök asszony azt mondta, hogy a szakbizottságnak kell dönteni, hát akkor szerintem most döntsön a szakbizottság, ennek így van értelme, és döntsük el azt, hogy nem nyitjuk meg ezt a petíciót, mert ezt már részletesen megtárgyaltuk. Nagyon világos többség áll ennek a nemnek az oldalán itt ma délután. Úgyhogy látható ez a többség, aki mindenki azt mondja, hogy megoldottuk, lezártuk, megvan a döntés, tehát a petíció benyújtójának azt a választathatjuk, hogy részletesen tanulmányoztuk az érveket, és az újabb érvelése teljesen helytelen, nem helyén való, és a véleményünk szerint le kell zárni. Mártinez úr, mondja az elnök asszony. Ó, visszadom a szót először, igen a kolléganőnek, aki azt mondja, hogy most nem arról van szó, hogy én inzultálnék bárkit is. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy szakértőket kívülről, külső szakértőket nem hallgattunk meg. Én ezt megtettem egyébként. Ennek a bálnának az angol nevét elfelejtettem, de azt hallottam a szakértőtől, hogy ha ennyire fiatalok ezek az állatok, akkor teljesen normális, hogy visszajuttatják őket a családjukhoz, befogadja őket a családjuk. Dániában nagyon sok tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, mert hát több száz éve foglalkozunk már ezzel. És én csak azt mondom, hogy, hogy csak a spanyol véleményt hallgattuk meg. Tehát most, hogyha egy ország úgy érzi, hogy megvannak a saját szakértői, és az mondjuk egy inzultus, hogyha más szakértőket hívunk, hát akkor most mi lehet? Én csak azt mondtam, hogy itt nem egy végleges döntésről volt szó, önök tulajdonképpen teszik a szakbizottságunk munkáját, mert ezek a szakértők nem az egyetlen szakértők a világon, akiket ö, meg lehet hallgatni. Vannak nagyon jó objektív szakértők Spanyolországon kívül is. Köszönöm szépen, Oken asszony. Úgy tűnik, hogy azért nincs kétség a szakbizottság többségének a véleményét illetően. Szeretném azért, szeretnék valamit azért tisztázni itt közbe, mert Martinez kolléga is felvetette ugyanezt a témát, amit mások is. Tehát, hogy nem a titkárság döntött, hanem itt egy eljárásról van szó, amelyet ugye gyakorlatban alkalmazunk, tehát hogyha új dokumentumok érkeznek a szakbizottsághoz, akkor mindig ezt az eljárást alkalmazzuk. A titkárság tesz javaslatot, ezt a javaslatot köröztetik a szakbizottság tagjai között, és ők elolvashatják és döntést hozhatnak arról, hogy most akkor mi is legyen. Ebben az esetben most tartunk ott, hogy szavazzunk, és látván, hogy ilyen sokan elmondták a véleményüket, még Okenasszony is, és mindenki azt, a többség azt javasolta, hogy ne nyissuk meg ezt a petíciót újra, látván, ugye, hogy az új, úgynevezett új információk nem igazi új információk, hanem csak egyfajta közlés, a, ami Ayuz asszonyt érinti, és azt, hogy ő közel áll az érintett mozgalomhoz, tehát ez nem egyfajta valódi, érdemi új információ vagy új tény, aminek alapján meg lehetne nyitni a petíciót. Én ezért azt javaslom, hogy akkor döntsünk, a jelenlévők többsége azt mondja, hogy ne nyissuk meg újra. Tehát akkor ezt nem nyitjuk meg újra, egyébként pedig további ellenvetést nem látok, mások sem kérik a szót, úgyhogy akkor ami az ehhez kapcsolódó anyagban szerepel, ezt elfogadottnak tekintjük, úgy, ahogy az a szövegben meg van fogalmazva. Aztán körbeküldtünk még eh, egy listát, ugye a megbeszélhető, megvitatható kérelmekről. Ez is egy javaslat, amit a titkárság dolgozott ki, de erről még meg kell hallgatnunk a szakbizottság tagjainak a véleményét. Tehát azt kérem, hogy a képviselők 18-áig legyenek szívesek, tájékoztassanak bennünket a véleményükről. Amennyiben senkinek nem lesz ellenvetése, akkor elfogadottnak veszük azt a javaslatot, amelyet minden képviselő megkapott már. Ami pedig a közleményeket illeti, ugye a hármas napi rendi pont, az egyéb alatt tájékoztatom önöket, hogy a titkárságot érinti egy másik változás. Valaki eh, átmegy az Európai Bizottsághoz. Caroline Löfflerről van szó, aki több mint három évet dolgozott nálunk, és az Európai Bizottsághoz kerülő most át, ott folytatja majd a munkáját. Azt hiszem, hogy mindenki osztja az én véleményemet, szeretném megköszönni neki a munkát, amit a szakbizottságban elvégzett. Emellett nagyon sok sikert és minden jót kívánok neki a következő munkájában a jövőben. Gratulálunk! Eh, De ultimo, eh, Végül pedig 17 órakor egy kicsit megszakítjuk a bizottság munkáját, hogy a koordinátorok ülését meg tudjuk kezdeni. A koordinátorok ülésének a napi rendjét mindenki megkapta, remélhetőleg a kiosztott anyagai között. Ezt azért mondom, mert a koordinátorok ülésének első napi rendi pontja az pont annak az eljárásnak a bemutatása lesz, ami az információs portált érinti, tehát a bizottság információs portáját, ez esetleg másokat is érdekelhet, és ezért az első napi rendi pont tárgyalására a többieket is szívesen látjuk. További közleményeim nincsenek, úgyhogy rátérhetünk a napi rendünk négyes pontjára. Ez az első petíció a mai listánkon. A 1044 per 2011-es számúról van szó. Joanna, Joanna Swabe brit állampolgár által benyújtott petíció a Human Society International nevében. 22 aláírás tartalmaz még ez, Joanna aláírásán kívül, és a kérés az az, hogy egy egyezt, a, egyeztető tanácsot hozzanak létre. A fókatermékek kereskedelméről szóló 2009. szeptember 16 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet végrehajtására vonatkozóan. Azt kérik a petíció benyújtói, hogy ennek a rendeletnek a helyes alkalmazását vitassuk meg. Kérdezem, hogy itt van-e az aláíró? Igen, ha itt van, akkor 5 percre megadom neki a szót. Thank you. Uh, Köszönöm. A Human Society International nevében most már több mint 20 eh, ezer ember aláírását gyűjtöttük össze. Köszönöm Messzen asszonynak ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek az Önök Szakbizottság előtt, már másodjára erről a fontos témáról. A SZITA megállapodásról van szó, illetve hogy eh, Kanada megtámadta ezt a megakadást a vétőben a fókatermékek kereskedelme kapcsolatban. Um, just two weeks ago, the Canadian and also Nor- a kanadai kormány és a norvég kormány két hete benyújtotta, hogy ezt az alaptalan WTO panaszt benyújtják valóban, és egy azt kell, hogy mondjam, hogy az WTO szabályoknak nem felel meg, és a azt mondják ők, és a fókakereskedelmet vissza kell állítani. Amióta bevezették e, ezt a tilalmat az Európai Unióban, e, azóta folyamatosan csökken a e, fókák vadesze, Oroszország fontos piacként tavaly bezárult, sokat segített, Tajvan is bevezeti az tengeri emlősökből származó termékek kereskedelmét, sőt a svájci parlament is meggyőző többséggel betiltaná az én humanus módon előállított ilyen termékek forgalmazását. A fogatermékek kereskedelme kimúlóban van, éppen ezért szokban több milliós szubvencióval segítik ezt az ágazatot. Annak érdekében pelts from previous year's hunts had remained unsold. Let there be no mistake. Lássunk tisztán ez ügyben. A kanadai írtás semmivel sem humánosabb vagy jobban szabályozott, mint amikor a parlament 2009-ben eltította ezzel a termékek betiltását. Ahogy ezek a képkockák is mutatják, dokumentáljuk azt, hogy hogyan nyársalják fel az élő a bébiket, a, és hogy hogyan hagyják szenvedni ezeket a fókákat, akár többször is. Ezek a képek roppant megrázóak, nyilván önök is egyetértenek ezzel. A jó hír az, hogy az uniós piac bezárulásával több ezer fokánt sikerült megmenteni ettől az embertelen bánásmódtól. A szenvedő fókák számának csökkentését tehát elértük. Roppant csalódottak vagyunk, hogy Kanada továbbra is megkérdőjelezi ezt a vétő előtt az unió vonatkozó szabályát. Szerintünk ez nem más, mint egy közvetlen támadás, az uniós polgárok erkölcse ellen és az európai demokratikus folyamatok ellen. Kicsi sem férhet hozzá, hogy a bizottság jogászai megvédik majd ezt a rendeletet, amikor a WTO újtélő bíróság elé kerül a kérdés. Nekünk azonban uniós polgárokként jóban aggódni amiatt, hogy az Európai Bizottság szabadkereskedelmi megállapodásról folytat tárgyalásokat a kanadai kormányzattal, anélkül, anélkül, hogy a WTO panasz visszavonásához kötné a feltételként eh, a tárgyalások folytatását. Szerintünk ez elfogadhatatlan, miközben Kanada mindent mert tőle tehetőt megtesz annak érdekében, hogy alássa az Unió azon demokratikus eh, jogát, hogy eldöntsük, hogy milyen termékekkel vagyunk hajlandóak kereskedni. Akkor legutoljára itt jártam, akkor a kereskedelmi főigazgatóság képviselője egyetértett velem, ugyanakkor azt mondta, hogy szita ta, tárgyalásoktól ez teljesen független ügy. A kérdés az, hogy önök eh, képviselőként egyetértenek -e ezzel. Az EU-kanadai kereskedelmi kapcsolatokról tavaly hozott állásfoglalásuk eh, rámutat arra, hogy eh, ez a VTO eljárás, ez ellentmond ennek az elvárásnak. Több mint 100 képviselő aláírt egy nyílt levelet a kanadai kormányhoz, amelyben mondták, hogy a szita megállapodás ellen fognak szavazni a fóka ügy miatt. Az Európai Bizottság formálisan megpróbálja ezt a két kérdést külön kezelni, annak ellenére, hogy több képső felmerte szalát ez ellen, néhányan közülük most itt ülnek. A fóka ügyek kívül, például a és bolgár állampolgárokkal szembeni vízumkövetelmények e, ügye és is megoldatlan. Ne felejtsük, hogy sokkal többről van itt szó, mint az uniós e, fókakereskedelmi tiltás kérdése. Itt a parlament hitelességéről van szó az uniós polgárok szemében. Fails to stand up for its own legislation, ordinary citizens will... Hogyha elveszti a parlament a hitelességét, akkor hogyan bízhatnának a polgárok a politikai folyamatokban? Kérdésem tehát, uniós polgárokként hogyan bízhatunk a parlamentben, hogyha nem hajlandó és nem képes azon jogszabályokat határozottan megvédeni, amelyek elfogadásában részt vett, és több, milliárd, több milliárdos kereskedő megállapodást jóvá hagy, amikor egy olyan ország, amely sárral tiporja az állatvédelmi szabályokat. A Lisszaboni szerződés megnőtt hatáskörükkel kérem, hogy éljenek. For the commission. We have David Martin. Köszönjük, David Martin, a következő. Um, I just want to strongly endorse what the petitioner has... petíció benyújtójával egyetértek, főként A Fóka ügyben a, a teljesen egy ügy, egy, egyforma véleményen vagyunk. A elképesztő képeket láthattunk órákig haldokolnak ezek a fókák, de itt nem csak állatjóti kérdésről van szó, hogy azt a panaszos említette, a parlament jogáról, előjogáról is szó van. Mi tehát a, a fóka írtással, fóka vadászattal kapcsolatban, vagy vitkítással kapcsolatban elfogadtunk egy állásfoglalást, a CETA megállapodást itt, itt mindenképpen föl kell vetni, az uniós jogszabályoknak érvényt kell szerezni, főként akkor, hogyha egy olyan jogszabály van szó, mint az Európai Parlament számára ilyen fontos. Nemzetközi szinten ez különösen fontos. Ez ügyben talán fontosabb, mint máskor, mert a parlament sajátjának tekintette ezt, a mi nyomásunkra került az elfogadásra, tehát kettős a felelősségünk ez ügyben, és egyértelművé kell tenni a kanadaiak számára, hogy nem VTO panaszukkal, eljárásukkal nem tudjuk elfogadni. Szerintük a két dolog összefügg, ezt nem tudjuk elfogadni a bizottság ez irányú indoklását. I beg your pardon, but... Uh, Elnézést, kollégák, de talán valami félreértés volt először. A bizottság képviselőjének kellene megadnom a szót, Colin Brownnak, és aztán majd megadom a szót a többi kollégának. Parancsoljon, Brown úr. Thank you very much, um, and good afternoon, and thank you. Köszönöm, jó napot! Köszönöm a lehetőséget, hogy visszatérhetünk erre a kérdésre az önök szakbizottsága előtt. Um, I wanted just to make uh, four points uh, very briefly. But first of all, I, I, I did want to confirm as... Először is majd meg kell erősítenem, Kanada valóban újraindította a WTO eh, ügyet, WTO eljárást az elmúlt két hétben, Norvégiával karoltve, Röviden négy dologról szerettem volna szólni. Az Európai Bizottság természetesen minden tőle tehetőt megtesz annak érdekében, hogy ezt a jogszabályt megvédjük. Hiszen Fontos, hogy a jogszabályok, amiket elfogadunk, a WTO szabályokkal összeegyeztethetőek eh, legyenek. Szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy a kereskedelmi megállapodásban nem lesz semmi olyan, ami alásná az uniónak azt a lehetőségét, hogy megtartsa ezt a fontos jogszabályt. Harmadsorban mi az Európai Bizottságnál nem tartjuk célra vezetőnek a kereskedelmi megoldáshoz kötni ezt a kérdést. Szerintünk ez Kanada gyengeség értelmezni, és emlékeztetnénk mindenkit rá, hogy persze fontos ez a jogszabály, ugyanakkor mi is indítottunk Kanada ellen eljárást, a WTO rendszer keretében, amely most is folyamatban vannak. A panaszos is elmutatott, hogy nem csak Kanadáról van szó, Norvégiával körülve kezdeményezték ezt. Ezért felmerül, hogy hogyan tudjuk szétmondani Kanadát és hamar végéját ez ügyben. Az egyetlen módja szerintünk csak az lehet ennek, hogy megnézzük, hogy a, fókakra vonatkozó jogszabályok ügyében eh, járjunk el. And uh, take into account Norway. Finally, let me say that we of course Végezetül feljegyeztük a panaszos kérését a parlament irányában, hogy álljon a sarkára és védje meg a jogszabályt. Persze természetesen tisztában vagyunk, ahogy arra Martin úr is rámutatott, a parlament szerepe és hatásköre jogszabály esetében mennyire fontos. Az unió szint kéne elfogadott jogszabályról van szó, mert a parlament kezdeményezett még a tanácsa együtt fogadott eh, áll. Ezért a külkapcsolatok keretében is fontos, hogy önök megvédjék ezt a szóval bár ez a mi feladatunk elsősorban, és megígérhetem, hogy a bizottság ezt a feladatát ellátja a Kanadával folytatott jogi eljárás során, amely sajátos módon eh, újra kezdődött, megteszük, eleget teszünk ezen kötelességünknek. Taylor úr, következő. Very much, Chair. Um, and I, I've listened with interest to... Érdeklődve uh, uh, hallgattam Swayburn és Martin hozzászólását, illetve Brown úrét szintén kétség sem férhet hozzá, hogy a parlament többsége hogy érez ez ügyben. 83-ban fogadtunk el először bizonyos fókatermékekbe hozatalára vonatkozó szabályt. Azóta folyamatosan érkez, fogadtunk el ilyet 2008. júliusában a bizottság elfogadott egy jogalkotási javaslatot az unió belüli fogatermékek unió belüli kereskedelméről. A parlament pedig egy erős tiltás mellett tette a voksát nem sokkal később. És folytathatnám a felsorolást. Tehát ellenezzük egyértelműen ezt a bizottság válasz a reakciója a petícióra az, hogy a két ügyet nem tudják összekötni, nem kérhetik Kanadát, hogy vonja vissza a WTO panaszát. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a probléma nem fog megoldódni, és hogyha a bizottság valóban úgy gondolja, hogy hiba lenne erre kérni a kanadaiakat, nem gondolná -e át az álláspontját a bizottság, ahelyett, hogy arra kérik Kanadát, hogy, hogy, hogy vonja vissza a panaszát a WTO-n belül, hanem mondjuk mondják azt, hogy amíg a CET, addig a CETA-t nem ratifikálják, amíg a WTO-n belül meg nem oldódik ez az ügy hiszen ne felejtsük el, hogy a kanadai e, fóka e, vadászok tulajdonképpen olyanok, mint a halászok, akik e, abból élnek, hogy Amerikába, Európába exportálnak, és 23 millió eurós kereskedelmi volumenről van szó Kanada-Európa irányába, míg ez fordítva évi 6 milliós késésről beszélnénk. Olyan intézkedés, ami jól mutatja, hogy mi a hatása ennek a, ennek a jogszabálynak a halászati termékek kereskedelmére. Továbbá, ha befolyásolni tudnánk a kanadaiakat, azzal, hogy nem ratifikáljuk a CETA-t, amíg a WTO-ban meg nem oldódott ez az ügy, le nem zárult ez a kérdés, akkor valószínűleg a WTO-n belül majd nyer az EU, és a parlament megkapja azt, amit 83 óta kíván, akar. Tehát szerintem ezt a petíciót hagyjuk nyitva, hogy ezt az új ötletet végig gondolhassuk. Brown úr, nem tudom mit gondol erről? Esetleg írásban is hogy gondolhatja. Köszönöm, Martínez Martínez úr. Presidente, yo creo que la, la señora peticionaria ha presentado su, su uh, petición de una manera brillante y, y, con, y convincente. Y si algo falta... Köszönöm szépen. Nagyon jól láthattuk a vetítésből, hogy mi történik itt, és a petíciót benyújtó ö, eléggé ö, jól érzékeltette, hogy mi történik ott. És minden alkalommal megdöbbenünk azon, hogy egy olyan ország, mint Kanada, ilyesmit megengedhet. Igaz, hogy tényleg az jut az embernek eszébe erről, hogy ez nagyon sok olyan értéket sért, amelyet mi képviselünk. Martin úr tökéletesen jól illusztrálta a véleményünket, és úgy gondolom, hogy javaslatát komolyan meg kellene fontolni. Elnök asszony, mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy ne tárgyaljunk egy ilyen témáról, amelyel kapcsolatban elég, eléggé egyértelmű volt az álláspontunk, és egyszerűen csak hagyjuk, hogy feledésbe merüljön. Ugyanis tényleg ennek mindenféle hatása van, és prioritásként kell kezelni. Úgy gondolom, hogy minden jelenlevő még inkább meggyőződött a beszámolót követően arról, hogy tényleg oda kell figyelnünk erre a témára, támogatnunk kell a petíció benyújtáját. Köszönöm szépen, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát eléggé sajnálatos epizód ez. Éveken keresztül vizsgáltuk ezt a témát. És még ha nem is lenne a tiltás a fóka termékekre, ez a piac akkor is összeomlana Európában. Úgyhogy nem igazán értjük, olyas valamit akarnak itt betiltani, amire nincs is piac. Jó, rendben van, betiltottuk őket. Van parlamenti szakbizottsági véleményünk, és most már azt is tudjuk, hogy a bizottság is mindenképpen osztja véleményünket. Mit tehetünk akkor? Azt hiszem, nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, mert meg kell várnunk a fejleményeket. Nekem azért egy kicsit más a véleményem. Végül is. Gondolom, lesz szabadkereskedelmi megállapodás, és a fókatermékek betiltása is meg lesz Európában. Ami viszont a megfelelő stratégiát és taktikákat illeti, ezen is el kell gondolkodnunk. Nem hiszem, hogy túl keményen kell tárgyalnunk már az elején. Ö, nem hiszem, hogy ez volna a helyes megoldás. Még mindig gondolkodom azon, hogy milyen stratégiát kövessünk. Úgyhogy ha nyitva hagyjuk a petíciót, akkor tájékoztathatjuk a kompetens szakbizottságot a parlamenten belül, mert ugye ők folytatják le a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, kicsit jobban ismerik a témát, mint mi. de legalábbis gyors információt szeretnék arról, hogyha kereskedelmi szinten valami elromlik. Nem szeretném, hogyha szabadkereskedelmi megállapodás úgy születne meg, hogy nem megfelelő eredményeket érjünk el. Tehát hagyjuk nyitva a tárgyalásokat, támogassuk a bizottságot a javasolt tárgyalásokban. Köszönöm szépen! válasz az aláírók részéről. Köszönöm a szót. Csak szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak támogatásukért, hogy támogatják ezt a petíciót. Hát úrnak a következőt szeretném válaszolni, ha jó volt a tolmácsolás. Volt egy olyan idő, amikor az EU-ban betiltották a fogatermékeket, legalábbis a termékek egyharmada az európai piacon keresztül érkezik ide, és akkor volt ilyen piac, és a kanadaiak rendkívül módon ragaszkodtak is hozzá, úgyhogy csak azt szeretném elmondani, hogy volt bizony okunk erre, mert volt kereskedelem ezekből a termékekből. Köszönöm a támogatásukat, nagyon örülök, hogyha ez a petíció nyitva marad. Köszönöm szépen. Elnök, úgy gondolom, hogy a szakbizottság többsége úgy gondolja, hogy hagyjuk ezt a petíciót nyitva, figyelembe véve azt a kommunikációt is, amelyet a bizottság képviselője már képviselt. Úgy gondolom, hogy nem hallottam ellenvetést, úgyhogy írhatnánk a bizottságnak, amelyben kérjük, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a közösségi törvényeket tartsák tiszteletbe, ahogy ezt Taylor képviselő is javasolta, ne legyenek kereskedelmi megállapodások Kanadával addig, amíg a közösségi törvényeket nem tartják tiszteletbe. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt a kérvényt továbbíthatjuk az Európai Bizottság felé. Köszönöm szépen, köszönöm petíció aláíróinak is, és benyújtójának is. Nézzük akkor a következő petíciót, ez pedig a 359 per 2011-es, Krisztina Szevcik, lengyel állampolgár nyújtotta be, 870 aláírással, és ez a petíció a közép-lengyelországi Konopnica községben egy biogázüzem létesítéséről szól, ehhez kapcsolódóan az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről, mert természeti, természetvédelmi területet érint. A bizottság már, az Európai Bizottság végzett egy első körben történő kutatást a dokumentumok alapján, és 2012. március 16-án a bizottság már küldött nekünk egy anyagot, egy jelentést a szakbizottság számára, amelyben az állítólagos tényeket nem tartja relevánsnak. Hiszen nincsenek itt a benyújtók, ezért a bizottság képviselőnek adom meg a szót, hogy van-e újdonság. La parola quindi ad Alicia Kozlovska. Kozlovska asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. A bizottság a közelmúltban tájékoztatott a lengyel bíróság határozatáról, melynek értelmében nincs szükség ellenőrzésére ennek a határozatnak. Úgy tűnik, hogy Lengyelországban még nem zárult le ez a folyamat, tehát a petíciót benyújtó ezért a Nemzeti Bírósághoz fordulhat Lengyelországban. A jelenlegi helyzetben a környezetvédelmi hatástanulmányra vonatkozó irányelv megsértését állították meg, de sajnos ez nem pontosítja azt, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen probléma merül fel. A bíróság úgy találta, hogy hatástanulmány olyan folyamat, amelyet a projekt beindítása előtt kell levezényelni, és ez preventív jellegű, amely az irányelvben is megvan. Mind a mellett a jelenlegi helyzetben valamilyen oknál fogva eljárási hibát követtek el, és a bírósági határozat akkor született meg, amikor már felépült a létesítmény. A bíróság részletesen nem elemezte, hogy ilyen esetben mi a teendő. A bíróság azonban elismerte azt, hogy a nemzeti hatóságoknak kellene lehetőségének lennie arra, hogy ilyen rendkívüli körülmények között helyreigazítsa a dolgokat. Ebben az esetben folyik a per a nemzeti bíróságok előtt, így úgy gondoltuk, hogy semmi értelme nem lenne, hogyha egyelőre fellépne a bizottság a lengyel hatóságoknál, ugyanis nagy valószínűséggel a lengyel hatóságok meg kell, hogy várják a folyó per eredményeit. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy gondolom, hogy az eljárás lefolytatása végéig, amelyről már a bizottság képviselője is tájékoztatott minket, nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és majd akkor zárjuk ezt le, amikor meg lesznek azok az adatok, amelyek birtokában ezt megtehetjük. Kérjük a bizottságot, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről. Köszönöm szépen! Akkor rátérnénk. Oken képviselő asszony, parancsoljon. Mielőtt lezárnánk, megint lesz egy olyan esetünk, ami az IAE-hez hasonló. Tehát várjuk meg, amíg meg lesz az, az eredménye az egész folyamatnak. Elnök, ezt döntöttük el az előbb. Passiamo, passiamo alla petizione 751-2000. E Jó, akkor nézzük a 751 per 2011-es petíciót. Jean-Louis Posti, francia állampolgár nyújtotta be a Mauve Vivant nevében. Van még két másik aláírója is ennek a petíciónak, akik az 1999 31-es EK irányelv állítólagos megsértéséről ö, szólnak egy hulladék lerakó kapcsán. öt percre adom meg a petíciót benyújtójának a szót. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm képviselő urak és hölgyek. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének, mert 2011. június 22-én adtuk be ezt a petíciót, mondván, hogy sem az üzemeltetők, sem a prefektus Ruáréban nem tartja tiszteletbe ezt az irányelvet, mert nem ott rakják le a szemetet, ahol az európai irányelv értelmében kellene. Főleg, mivel a lehető legnagyobb víztároló található itt Franciaországban, ezt védeni kell, ez rendkívül fontos. És Büszi Szenifárban itt láthatják ezt a természetvédelmi területet, állat és növényvilága védendő. Láthatják, hogy az Orleán-Omani autópálya hol húzódik. Tehát láthatják, hogy ez már eleve ott megy át a védett területen. Tekintettel arra, hogy ez a szemét lerakó milyen közel van a móvhoz, ezek is védett vizek, a loárba folynak, és ezért rendkívül fontos területnek tekintjük őket. Már a 2011-es dokumentumban felsoroltuk mindezt, hiszen láthatják, hogy mi minden található itt. Két ö, szervezet, a Movivant, Vivant, amelynek én vagyok az elnöke, és a France Nature Environment tagja, illetve az Association des Amis de Forêt de Gussy, mögöttem ül a, a hölgy, aki az elnöke ennek a szervezetnek, adtuk be ezt a petíciót, és tagjaink nevében lépünk fel. Mivel az altalaj ö, nem vízhatlan, a következő dián látható ez, tehát olyan területen található, ö, amely ö, ö, homok és mészkő keveréke. És ezért nem eléggé vastag ez a terület. A szemét lerakó mészkő rétege, mivel karszt jellegű, megrepedezhet. Tele van üregekkel, és így az innen kiszivárgó víz nagyon gyorsan bekerül a móvba és a loárba. Ez a karszt jelleg, ami minket rendkívül módon aggaszt, ugyanis olyan üreg fölött találhat ez az egész, ahova lerakják a szemetet. A Loire prefektusa nem értjük, miért fogadta el a szemét lerakó elhelyezését. Monsieur Magé egy hidrológus szakértői véleményéhez fordult a 2009-ben, aki több nyilvánvaló hibát követett el, például nem hajlandó elismerni azt, hogy karszt jellegű itt a terület 5 cm-es vastagsággal, pedig mi bizonyítékokat szereztünk arról, hogy igenis itt üregről van szó. Ezen kívül az altalaj összetételét illetően sem. A harmadik hiba pedig az, hogy azok az üregek, amelyeket itt mutatnak nekünk, a más jellegűek eredetüket tekintve. Márvány bánya vagy valamilyen más forrás lehet az, pedig nincs ilyen jellegű létesítmény a környéken. öt nap alatt készült ez a tanulmány, amely alapján a szakvéleményt elkészítette, és amelynek alapján végül is engedélyezték ezt a szemétlerakót, nem megfelelő, vannak más tanulmányok is a kezünkben bizonyítékként. A BRGM egyértelműen mutatja, hogy ez karszt jellegű terület, a bózból a móvba viszi ez a réteg a vizet. Vannak olyan üregek is, amelyeket nem vizsgáltak meg vannak nagyobbak is, egy-másfél méteresek is, nem csak 300 centiméteresek, és gyakorlatilag többször is előfordult az, hogy amikor különböző építkezési munkátokat végeztek, akkor beomlott a, te, a, a talaj. Be kellett ezeket tömni, mert különben az épületek is összeomlottak volna de az üregnek a teteje is beomolhat, hiába erősítették meg, akkor is előfordulhat ez a probléma. Tehát ez a helyszín nem megfelelő, nem felel meg az európai irányelv előírásainak. Kiegészítettük ezt néhány dokumentummal is, annak bizonyításaképpen, hogy mi történik akkor, hogyha ennek az üregnek a teteje beomlik, mindent beomlik ide, és itt láthatják, hogy mi történik legtöbbször, amikor építkezés történik. Ez előfordult tavaly is, tavaly előtt is. De egy kicsit gyorsan haladtam itt előre, tehát itt láthatják, hogy hol vettünk mintát, a talajból, ott látható a nyugati területe a szemétlerakónak, ahol ez az üreg található. Azt kérjük, hogy minimális védelmi intézkedéseket hozzanak, mert nagyon fontos ez az üreg. Annak kiderítése is, hogy jelentős beomlásra számíthatunk, avagy sem. A közelmúltban egy másik dokumentumot is küldtünk a bizottságnak. Most esetleg a szenny, szemétlerakóról láthatják a következő képeket, és láthatják, hogy mennyire túl telített ez a szemétlerakó. Négy szemétégetőnk van, és ezeknek óriási a kapacitása. Itt hatják, láthatják Büsszi és láthatják azt is, hogy hol találhatók a, a különböző szemétlerakók 110-130 ezer tonnáig. A 2006 per 12 EK irányelv sem tartalmazza azokat az előírásokat, amikre szükség van. Ott van az erdő is nem messze, és az összes környező település szemete is ide kerül. Pedig van egy olyan szemétégező, amely 130 ezer tonnás kapacitással rendelkezik, és egyáltalán nem használja ki a kapacitását. Nem kellett volna a prefektusnak elfogadnia azt, hogy az Ószerű városi szemetet ide hozzák hozzánk. Láthatják a fényképeken, hogy vannak olyan szemétfajták, amelyek vonzák a madarakat is, ugyanis vannak elbomló hulladékok is a szupermarketekből, az élelmiszeriparból, az éttermekből, a menzákról, pedig van már egy olyan irányelv, 1999-ből, amelynek előírja rendelkezéseik, hogy ezeket szelektíven kellene gyűjteni. Nyilván, hogyha szelektív szemétgyűjtés lenne, legalábbis az elbomló szemét vonatkozásában kisebb lenne a szemét mennyisége, amely ide érkezne. Ezen kívül tűzveszélyes ez a szemétlerakó, lerakó, voltak már erre esetek, bár ez ugyan az európai irányelvben nem található meg. Nyilván az lenne jó, hogyha vissza lehetne <laughs> ezt a dolgot csinálni, tekintettel az altalaj minőségére, de legalább további mintavételekre volna szükség, hogy lássuk, hogy milyen következményekkel járna a szemétlerakó használata. Egyelőre három évre kapott engedélyt ez a szemét lerakó, de hát 12 az elképzelés. Volt egy feltétel, nem szabad a jövőben bővíteni a szemét lerakót. Nyilván ez nem lenne szabad engedélyezni. Nagyon köszönjük, hogyha közben járnak érdekünkben a francia államnál is, hogy figyeljenek oda erre a problémára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zambriszki úr a szó a bizottság nevében parancsoljon. The problems of... Köszönöm szépen. A szemétlerakók a kapcsolatos panaszok a leggyakoribbak a környezetvédelem terén. Mert senki sem szeret szemétlerakó közelében élni, illetve a vonatkozó irányelv szabályozza a biztonsági intézkedéseket és az elhelyezkedést, viszonylag nyíltan teszi sajnos mindezt. Röviden úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy csak akkor lehet szemétlerakót nyitni, hogyha elhelyezkedésénél fogva komoly környezetvédelmi kockázatot nem jelent. A jóváhagyást a tagállami hatóságok adják meg, amelyeknek csak akkor szabad kérniük engedélyt, hogyha meggyőződtek arról, hogy az adott szemét lerakó komoly környezetvédelmi veszéllyel nem fenyeget. A panaszos bizonyos információval szolgált az állítólagos kockázatokra vonatkozóan. Ugyanakkor az illetékes tagállami hatóság ezt vizsgálta, és kétszer bíróság előtt is jártak ez ügyel, mindkétszer elutasították a panaszukat. Először is az Európai Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy érdemben elemezzem minden ilyen engedélyezési eljárást, illetve minden esetben érdemben alaposan környezeti veszélyeket, esetleges veszélyeket elemezze. A rendelkezésünkre álló információ alapján nem lát látjuk annak alapját, hogy ez ügyben be kellene avatkoznunk. Köszönöm. Mivel a, szerződések szegéséről nem beszélhetünk. Köszönjük. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtásáért. A környezetvédelmi okoknál fogva. Az adott téma tényleg felvet néhány kérdést, akár a petíciót benyújtóknak, vagy a bizottságnak. Az 1999-es irányelv tényleg előírja azt, hogy a szerves, illetve a nem szerves hulladékot szelektíven kellene gyűjteni, illetve tárolni? Nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban már folytatott-e vizsgálatot. Aztán, ami a 25 métert illeti, Tényleg nagy nyomás ez a, a talajra, hogyha 25 méter magasságban halmozzák fel a szemetet, esetleg csökkenteni kellene ezt a magasságot annak érdekében, hogy ne omoljon be a talaj. Aztán a következő kérdés, ez a 12 éves üzemeltetés. Nagyobb lesz a kockázat a beomlásnak a 12 év leteltével? Hogyha majd még lefedik ezeket a hulladékokat? Ezt figyelembe vették-e? Végezetül. felvetette azt a kérdést is, hogy a Loaréban nagyon sok a szemétlerakó. A 2006 per 12-es irányelvet tiszteletbe tartják Franciaországban? Hogy korlátozzák a szemétlerakók számát? Olyan ö, területeken, ahol a környezetre, a ö, különböző víztartó rétegekre negatívan hat ez a sok szemétlerakó. Illetve az ipari és a háztartási hulladék szelektív gyűjtése vonatkozásában. Köszönöm. Yo, eh, después de, de... Sí, la señora Oken ha pedido también la palabra. Just want to add what... Uh, Oken asszony? Igen, szeretnék én is hozzáfűzni valamit újra és újra és újra arról van szó, hogy nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi irányelvet. Megint egy szemétlerakóval van dolgunk. Amennyire értettem és hallottam, a talajvízszennyezésről beszél nem tudom, a bizottság a talajvíz problémákra reagálta. e Van egy irányelvünk, vannak jogszabályok erre vonatkozóan, a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan. Uniós jogról beszélünk. Egész egyszerűen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogy az újrafelhasználás, az újrahasznosítás eh, terén pontosan mit tesznek, hiszen ebbe a szemétlerakóba kerül ez a rengeteg szemét, de hát eh, ezzel kapcsolatban mikor kapunk információt, a helyet, hogy állandóan azt halljuk, hogy hát egy újabb szemétlerakót eh, nyitunk, és megint egyet és valóban 25 méter az azért nem kevés. Es cierto que este de manos cualquier cosa y además... Köszönjük, Oken asszony, valóban ennek bizonyos mértékben igaza van. Ugye az irányelv mellett ott van az a bizonyos jelentés, és amennyire tudjuk, Oken asszony is végzett ezzel kapcsolatban a munkát. Nem tudom, valaki ehhez akar-e még hozzászólni. Ha nem, akkor a panaszosnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót. Azt szeretném még hozzátenni, hogy Loire prefektusa nem is tudta, hogy szerves hulladék is került ide, Huhád úrnak köszönhetően, a képviselőnknek köszönhetően találkoztunk a prefektussal, és meglepődött, hogy kiadta ezt az engedélyt, vagyis a munkatársai kiadták. Egyszerűen nem is tudott róla, hogy Bűszi Szennifári szemétlerakón lerakón szupermarketból származó hulladék is található volt. A nagy gondunk az, hogy nem tudom, hogy van-e még másik szemét lerakó, amely 25 méter magasságban halmoz fel szemetet. Ha viszont igen, akkor ez elég nagy baj. Tehát több gondunk is van. Az első, hogyha beomlik, akkor szennyeződik a vízszállító réteg. Ez még ma nem következett be, de minél jobban terheljük, annál nagyobb a kockázata, és annál nagyobb a veszélye annak, hogy a loár szennyeződni fog. Köszönöm a figyelmüket. De azért jöttünk el az Európai Parlamentig, mert nem értjük, hogy a francia jogi, közigazgatási intézmények nem akarták elismerni, hogy milyen veszélyeket rejt mindez. Köszönöm. Monsieur le Président, je propose qu'on laisse ouverte cette... Euh, Elnök úr, javaslom, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ha egyetértenek ezzel, hogy kiegészítő információkat gyűjthessünk be, és a felvetett kérdésekre megkapjuk a válaszokat a különböző hulladékok, hulladékfajták vonatkozásában, mert ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy a bizottság tájékozódjon erről. Köszönöm. Just to, to uh, supply that. Röviden. Uh, a bizottságtól választ kell kapnunk a talajvíz kérdésre, illetve az ügyben, hogy uh, milyen intézkedésekkel próbálnak érvényt szerezni ezeknek a szabályoknak. Persze a szemét égető sem jó ötlet, de még egyszer mondom, van egy irányelvünk, nem csak a nem csak a, a, a nemzeti hatóságok felelősségét kell vizsgálni, ezt pedig szeretnénk megkapni ezt a választ az Európai Bizottságtól. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviselője van abban a helyzetben, hogy most azonnal válaszoljon Óken asszony kérdésére, vagy esetleg írásban is meg tudják küldeni ezt az információt nekünk, de azt szeretnénk eh, egyértelműen kimondani, hogy eh, nyitva marad ez a petíció. Tisztelt képviselő asszony! A kérdések változtak, hiszen az elején elsősorban a, az elhelyez kérdéssel kapcsolatos kérdések merültek fel, most pedig a, a, a szerves eh, hulladék gazdálkodás kérdései kezdenek felmerülni. Persze tudunk további információt nyújtani ezzel kapcsolatban, de most annyit mondhatok, hogy a tagállamoknak ezen a téren igen nagy a mozgásterük. Nem sokára a újrahasznosítható a hulladékokra vonatkozó célt is be kell tartaniuk, de ez az egész országra vonatkozik ezért nem látjuk az alapját annak, hogy az Európai Bizottság beavatkozzon egy konkrét régióra vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm, mondja Oken asszony. Ez az uniós jogszabályoknak roppant kreatív alkalmazása. meg lepő számomra, hogy nem tud semmit tenni ez ügyben az Európai Bizottság. Mégis szeretnék bőven hallani arról, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az uniós jogszabályoknak érvényt szerezzenek Tehát nem, nem várok most konkrétan választ, mert hát e, nem tartok igényt egy újabb ilyen kreatív e, válaszra, hanem csak majd szeretnénk e, arról hallani, hogy mit tesznek ebben a régióban, és általában az országban ez ügyben. Köszönöm, rendben. Margaretnek teljes mértékben megvan minden joga ahhoz, hogy ezt az információt kérje. Ahogy ezt mondtuk, ezt a petíciót nyitva hagyhatjuk, és kérhetünk a prefektúrától, a Loárai prefektúrától is információt azzal kapcsolatban. Érdemes talán hozzájuk is fordulni. Lássuk a következő, nem? A hetest azt töröltük, így a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó panaszokkal folytatjuk. A 8-as a következő, amely Daniel Marian Jorga román állampolgár által a Plataforma de Affectados por ütötték a szervezet nevében nyújtott 626 eh, per 2011-es számú petíció, illetve José Manuel Álvarez Martin spanyol állampolgár által benyújtott 179 per 2012 számú petíció kilakoltatásra vonatkozó petíció. A 644 per 2012 szintén hozzá Manuel Martín alvarez től a jelzáló kitelezési gyakorlattal kapcsolatban. És a bizottság nevében Panestecki úr van itt, ha jól értettem, ha jól mondom ki, a, a nevét. Igen, az a három petíció azért került egy kalap alá, mert többé kevésbé ugyanazt a kérdést érintik. A három panaszos, két panaszos, mert ha jól tudom, két panaszt ugyanaz a panaszos nyújtotta be, tehát a spanyol kilakoltatási gyakorlata foglalkozik, hogyha valaki a fogyasztói jelzálókitevét nem fizeti, akkor hogyan foglalják a lakását, és azt kéri az Európai Uniótól, hogy avatkozzon be. Um, um, make the Spanish government... És a spanyol kormányt bírja rá, hogy vezessen be a Datio Insolutum jogintézményét a spanyol jogban. Ezt a három petíciót egyébként eh, alaposan áttanulmányoztuk, azt kell, hogy mondjam, és arra következtetésre jutottunk, hogy az Európai Unió hatáskörén kívül eső kérdésről van szó, tehát nincsen felhatalmazásunk, hatáskörünk arra, hogy eh, beavatkozzunk. A lakások eh, lefoglalása, kilakoltatás tagállami hatósági jogkör, a Deltio Insolutum jogintézménye, DETO. A e, jelzálog hitel irányelv előkészítéseként egy munkadokumentumot adtunk ki, amely jellemezte azon intézkedéseket, amelyel megelőzhetőek a tagállamokban a, a kilakoltatás, és ez csak egy tájékoztató jellegű dokumentumról van szó, amely e, a tagállami gyakorlatokat összegzi, és amely a nemzeti hatóságoknak szolgálhat iránymutatásul. Ezt a problémát a jövőben részben sikerülhet megelőzni, ehhez. Ezért e, tettünk javaslatot a jelzállók hitel irányelvre, amelyről most vannak a tárgyalások a parlament és a tanács között. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy ez az irányelv csak a szerződéskötés előtti szakaszra vonatkozik, a szerződést kötést követő szakaszra nem vonatkozna. Így tehát zárásképpen még egyszer megismételném, hogy az Európai Uniónak semmiféle hatásköre nincs arra, hogy e területen beavatkozzon. Köszönjük, Mayer úr! Köszönöm, presidente, bueno, Köszönöm. Sajnálatos, hogy nincsenek itt a panaszosok, mert ez Spanyolországban igen komoly társadalmi probléma. Most, amikor a válság igen csak keményen sújtja Spanyolországot, talán jobban, mint más. Több kérdésem is olyan lenne így az Európai Bizottsághoz. írásbeli választ kaptam, és akkor a bizottság azt mondta, hogy nem lehet eh, jogalkotási intézkedést hozni, azóta úgy tűnik változtak a dolgok, és a Datio Insolutum jogintézményét mégiscsak be lehet vezetni a tagállamokban, hiszen más tagállamokban, Spanyolországon kívül, például Egyesült Királyság, Franciaország, Németország többek között rendelkezik a Datio in Solutum jogintézményével. amikor valaki elveszíti az állását, és mégis fizetnie kellene a jelzálóghitelt, akkor egész egyszerűen kilakoltatják Spanyolországban, akár csak máshol. Nem, nem úgy, mint máshol. Ezzel még nincs vége a történetnek, hiszen tovább kell fizetniük a, a már egyébként a bank által visszavett lakásra a jelzálóghitelt, hiszen nincsen egy, nem működik a datio in solutum. Ezt a helyzetet kellene megoldani a bankok. Eh, így a javaslatra nem eh, eh, reagáltak pozitívan, megtarthatják a jelenlegi rendszert. Ez év első felében több mint 5000 embert ragadottak ki, mert pedig alapvető pontosság, hogy az emberek tisztességes élethez, lakhatáshoz való jogát biztosítsuk. A felmerül tehát ennek a joghézagnak a, tehát annak a szükség, hogy ezt a joghézagot bezárjuk, roppant fontos ügy ez, nem csak Spanyolország, más tagállamok szempontjából is. talán érdemes lenne itt Brüsszelben egy, egy, egy érdemi vitában <coughs> eh, elkezdeni ezt a folyamatot, hogy elinduljunk a jogszabály alkotás terén. Olyan jogszabályokat fogadjunk el, amely a datio insolutum alkalmazását minden tagállamban bevezetni. Itt van például a Braille írásban kiadott könyvek terén egy hasonló helyzet, amelyre vonatkozóan mégis tudott valamit tenni az Európai Bizottság. Szerintem napirendre kell ezt tűzni, fontos, hogy a panaszosokat is meghallgassuk, és ennek keretében legalább részben tisztázni tudnánk a helyzetet, hogy valamiféle homogén rendszer működjön az Európai Unióban. Köszönjük, Meyer úr, mondja az elnök. Három dolgot hadd mondjak elő, de először is a panaszosokat megkértük, hogy jöjjenek el. A titkárság biztosít engem arról, hogy kértük őket, hogy jöjjenek el az ülésünkre, majd talán a koordinátor körülésen erre visszatérhetünk. Tehát mindenképpen lehetőséget biztosítunk számunkra, hogy eh, a panaszokat személyesen eh, nyúlják, hogyha úgy döntünk, hogy a panasz a petíciót nyitva tartjuk, akkor erre még lehetőségük lehet. Az Európai Bizottság azt hiszem elég világosan fogalmazott, hogy az unió hatáskörében nem tartozó kérdésről van szó, hiszen a tagállamok eh, felelőssége, hogy a jogi környezetet biztosítsa ez kezügyben. Március 9-én a spanyol kormányzat elfogadott egy jogszabályt, ami pontosan ezt a kérdéskört tárgyalja. A bizottság pedig hallottuk, hogy nincs hatáskörük, nem tudom most akkor ebből mennyire bízhatunk. Jó, akkor lépjünk tovább. 9-es számot viselő petíció következik. John Parsons, brit állampolgár, Costa del Sol uh, csoport, csoport, e, csoport nevében 1002 per 2011-es számú petíció uh, következik. Az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Of investors in this case. Jó napot kívánok! több befektető érintett, különböző pénzügyi szolgáltatásokat vettek igénybe ezek 2001 óta. A szolgáltatókkal kapcsolatos információkat is leírtuk, illetve az érintett pénzügyi szolgáltatásokat, amelyeket igénybe vettek a befektetők. Sokszor előfordult, hogy a tanácsadók nem voltak bejegyezve, semmilyen szabályozás nem vonatkozott rájuk, és különböző befektetési termékeket említünk a petícióban, ezeket adták el úgymond az ügyfeleknek. A probléma az az, hogy nincsenek ombudsmani szolgáltatások, nincsenek panasztételi eljárások Spanyolországban. És ezzel kapcsolatban megjegyzéseket kívánunk tenni. A bizottság figyelembe vette, hogy nem megfelelő tanácsot adtak, szabályozáson eső, nem regisztrált tanácsadók bizonyos termékekkel kapcsolatban Spanyolországban. A bizottság szeretne további információkat. Vannak európai szintű jogszabályalkotási kezdeményezések, amelyek esetleg relevánsak lehetnek. Ugye a MIFID irányelv a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv az érvényes lehet. Ez 2007-től él az Európai Unió teljes területén. A bankok és ugye a befektető cégeknek meg kell, hogy felej, bankok és befektető cégek teljesíteni kell ezeket az előírásokat, az ügyfeleket tájékoztatni kell a pénzügyi eszközök sajátosságairól és a kockázatokról is. Ezen kívül a bankoknak és a pénzügyi intézményeknek is megfelelő információkat kell begyűjteni az ügyfelek pénzügyi helyzetéről, hátteréről annak érdekében, hogy olyan pénzügyi befektetési eszközöket ajánljanak, amelyek megfelelnek az érintett ügyfélnek. Jelenleg a pénzügyi tanácsadók, hogyha nemzeti szabályozás alá esnek, akkor kimaradhatnak ennek az irányelvnek a hatásköréből. A tagállamokat arra ösztönözzük, de nem lehet őket kötelezni a jelenlegi jogszabályi keretek között, hogy állítsanak fel eljárásokat annak érdekében, hogy peren kívül sikerüljön a panaszokat rendezni, tehát hogy legyenek panasztételi eljárások. A mostani helyzet vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy megszekték-e az irányelv rendelkezéseit. Azt javasoljuk, hogy a spanyol eh, hatóságokhoz forduljon az érintett. Az Európai Bizottság a szerződések őreként valóban az Európai Bíróság elé viheti az érintett tagállamot, de csak akkor, hogyha az érintett EU jogszabály átültetését nem végezte el a tagállam, de nemzeti pénzintézetekkel szemben nem léphet fel a bizottság hogyha azok egyéni ügyfelekkel szemben nem tartják be a kötelezettségeiket. Tehát a petíció benyújtója esetleg az érintett vitarendező testületekhez fordulhat annak érdekében, hogy megtudja, hogy az ügyével foglalkozhatnak-e, tehát hogy Spanyolországban ez lezárható-e, de a petíció benyújtójának még azt is javasoljuk, hogy keresen független jogi tanácsadást ami szintén segíthet. A bizottság azt is megjegyzi, hogy a jelenlegi helyzetben vannak tehát jogszabályok, jogszabály kezdeményezések, amelyek pontosan ezzel a területtel foglalkoznak. Tehát olyan tanácsadókkal, akik nem regisztráltak, akikre nem vonatkozik semmiféle szabályozás. Tehát próbáljuk a körülményeket enyhíteni, hogy ne kerüljön más olyan helyzet, mint a petíció benyújtója. A MIFID felülvizsgálata zajlik, a bizottság elfogadta már a javaslatát, és a befektetőket védő szabályokra vonatkozó javaslatot is, és a befektetési tanácsadás másképpen foglalkozunk először is, tehát a MIFID értelmében engedélyen rendelkező szervezetek az engedélyüket csak bizonyos feltételek teljesülése mellett kaphatják meg, és nagyon komoly folyamat végigjárása után kezdhetnek ilyen tevékenységbe, és még szankciókat is lehet majd alkalmazni velük szemben. A bizottság azt is megkívánja jegyezni, hogy nemrégiben fogadtak el egy javaslatot, amely az átláthatóság javítására irányul a lakossági befektetési piacon. A BRIFS kezdeményezésről van szó, és a BRIPS kezdeményezésen kívül a bizottság elfogadott egy másik javaslatot is 2011 márciusában, ami szintén erre a területre érvényes. Zárásként hozzáfűzném, hogy a petíció benyújtója a nem megfelelő tanácsra hivatkozik, amelyet különböző tanácsadók nyújtanak. Gyakran nem esik -e semmiféle szabályozás alá, több különböző terméket érint, és nincsenek panasztételi eljárások. Még egyszer mondom, hogy a bizottság közvetlenül a nemzeti szinten nem léphet be a spanyol hatóságok feladata az, hogy ezt megoldják, illetve hogy a lakossági ügyfelek helyzetével foglalkozzanak. De ettől függetlenül vannak különböző jogszabályok, amelyek lefedik a pénzügyi szolgáltatások nyújtását az Európai Unióban, és vannak kezdeményezések is, amelyeket a bizottság indított annak érdekében, hogy erősítsük a befektetők védelmét és szabályozzuk a pénzügyi szolgáltatások nyújtóit, hogy hatékonyabb szankciókat biztosítsunk, illetve hogy kötelezzük a tagállamokat arra, hogy legyenek perenkívüli eljárások az ilyen panaszok megoldására. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e még valaki, aki kíván szólni? Nincs? Akkor, ha senki nem kíván szólni, Azt hiszem, hogy ezt a petíciót megtárgyaltnak tekinthetjük, és még az imkót is tájékoztathatjuk az elhangzottakról, illetve a petícióval kapcsolatos dolgokról. Valaki ellenzi ezt? Nem? Akkor tájékoztassuk az tájékoztassuk az inkót is, jó, ezt fogjuk tenni, és 5 órakor kezdődik a koordinátorok ülése. Kérdezem, hogy szeretnék-e korábban kezdeni, és akkor elkezdhetnénk most is. Egyetértenek -e ezzel a javaslattal? Jó, hát akkor, akkor szerintem pár perc alatt megtaláljuk a többi koordinátort is. Hát nem lehet így mindenről ilyen gyorsan dönteni, mondja Ódi asszony. Elnök úr, hát nekem nincs semmi problémám ezzel, hogy hamarabb kezdjük a koordinátori ülést. De hát mindegy, hogyha azért érdemes nyilván megvárni a többi koordinátort is, akkor elnézést kérek, de 5 órakor fogjuk folytatni.